elfogadottnak fogjuk tekinteni. Ellenkező esetben pedig szavazni fogunk róla. Ezek is megtalálhatóak a plenáris ülés weboldalán. Akkor most rátérünk a napirend tervezetére. A napirend tervezete megfelel annak, amit 2018. február 1-én hatatott el az elnökség, ez kiosztásra került. A frakciókkal folytatott konzultáció alapján szeretném felvetni az alapbi módosítást a napi renden. Szerdán Koráosz úrnak az automatikus adatcserét a gépjármű regisztrációval kapcsolatban, az kerüljen át a szavazás. Hogyha ezt elfogadják, akkor ezt elfogadottnak tekintjük a napi rendet. Az NF frakció kérte, hogy március 1-én csütörtökre tegyük át a Hübnár Silva Pereira jelentésről a anyagot, és lehetővé fogja tenni a különböző képviselőknek, hogy részt vegyenek Edevár Ferran kollégánk temetésén. Most pedig megadom Nikola Berranak a szót, hogy elmondja a frakciója kérdés. Köszönöm szépen, elnök úr, és először is köszönöm, amit kezdte ezt az ülést, hogy megemlékezzen Edward Ferran kollégánkról. Minket ez nagyon közvetlenül érintett ez, ahogy, és a részvét amit a hozzátartozóinak, feleségeinek, gyermekeinek nyilvánított, és köszönöm, hogy egy perces megemlékezést is tartottunk. Ezen a plenáris ülés ezért kértük, hogy a szerdára tervezett a Öbner Szilvál Pereira jelentésről, ami az Európai Parlament összetételéről vel foglalkozik a Brexit után, illetve a majd szavazás az vagy most csütörtökre kerüljön, vagy pedig március 1-ére kerüljön Brüsszelbe, mert úgy tűnik, hogy eléggé megosztott megosztottak a vélemények, és a, nagyon sok képviselő nem lenne abból az frakcióból itt, mert hogy sokan szeretnénk, illetve el fogunk menni Párizs környékén leendő temetésére Ferran kollégának, és ez komolyan befolyásolhatná adott esetben a szavazást is. Ezért kérjük, hogy ezt a, tegye lehetővé és hogyha még megengedi, akkor néhány szót mondanék Sárneszki úrral kapcsolatban. Természetesen nem osztjuk azokat a véleményeket, amit Sárneszki úr mondott, de komoly polémia folyt, az egyik kollégájával vitázott, elnök közbeszól, és itt is van egy jogi elv, hogy nem lehet itten ítéletet mondani, és amikor az elnöki konferenciája szinte csak Csárneszki úr ellen lábasaiból áll, akkor nem lehet azt mondani, hogy demokrácia van, miközben az alapjogokat megsértjük. A demokrácia a többségnek a döntését tartja tiszteletben, nagy többséggel döntöttünk, tehát szavazni fogunk, és majd mindenki eldönti, hogy mit szeretne. Most pedig szeretnék Bey úr kérelme ellenében szólni. We should say that the parliament position... Mondjuk ki, hogy a parlament álláspontja egyértelmű volt azt illetően, hogy Ferra úr halálával együttérzést fejezünk ki, de ugyanakkor van két nagyon fontos jelentésünk, amelyeken nagyon sokat dolgoztunk, és amelyekkel kapcsolatban egyértelműen állást kell foglalni a parlamentnek, és szavaznunk kell. Ez szerdára van kiírva a szocialisták frakciója nem ért egyet a halasztással, szavazzunk szerdán, és nagyon nagy hiba lenne, ha elhalasztanánk, mégpedig azért, mert a parlamentnek egyértelműen állást kell foglalnia, mielőtt ezekkel a témákkal felsőbb ülések is foglalkoznak. Úgyhogy nagyon sajnálatos, ami a kollégánkkal történt, de nem gondoljuk, hogy ez okot adna arra, hogy egy ilyen fontos jelentésről való szavazást elhalasszunk. Nos, akkor megszavaztatom ezt az ügyet, mondja az elnök. Tehát a és az, hogy elszalasszuk-e a szavazást szerdáról csütörtökre, vagy a márciusi ülésre. Tehát Hübner asszony és Pereira ö, kollégának a jelentése, amit el kellene halasztanunk. Tehát ki gondolja azt, hogy halasszuk el a szavazást? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Akkor nem változik a napirend. Most akkor térjünk át a Fernandez jelentésre, az Európai Központi Bank 2016-os évi éves jelentése. Szeretném Mário draghi a Központi Bank elnökét melegen üdvözölni, mielőtt megadom a raportőrnek a szót. Szeretnék megkérni mindenkit, aki nem szeretne részt venni ezen a vitán, hogy gyorsan hagyja el a termet.